Bueno, seguimos entonces con... Rendben, akkor folytatjuk az etiópiai helyzet megvitatását. Most már nem zárt ajtók mögött. Ahogy említettem, az Amnesty International legutóbbi jelentése már nagyon kritikus hangnemben beszélt az etióp helyzetről, és említette, hogy milyen korlátozások érvényesek a civil társadalomra, a tüntetőkre, az ellenzéki pártokra, illetve az újságírókra nézve, és említette a a bíróságon kívüli kivégzéseket is. Most pedig a kormányzat ellen tüntetésekre került sor egyre nagyobb számban. 2016 kezdete óta különböző városokban, az ország különböző pontjain voltak tüntetések, amelyeket rendkívüli brutalitással vertek le a rendfenntartó erők. Október elején több tucat, sőt mondhatni több száz szemét gyilkoltak meg egy fesztivált követően Addis Abeba déli részén. A különböző nyilatkozatok alapján az derült ki, hogy könyvgáztetett be a rendőrség a tüntetőkkel, illetve a résztvevők ellen. Vasárnap pedig az etióp kormány szükségállapotot hirdetett ki egy hat hónapos időszakra nézve. Az Emberi Jogi Albizottság aggódik az etióp helyzet miatt méghozzá rendkívüli mértékben, és ma ezt a kérdést szerettük volna megvitatni szakértőkkel. Szerettünk volna ezt, ezt még cserélni az etióp helyzetről. Először Félix Hornnak szeretném megadni a szót. Ő Afrika szarvának emberi jogi helyzetével foglalkozik, a Human Rights Watch részéről érkezett. Köszönöm. Thank you for this opportunity. Köszönöm, hogy igen, kritikus időkben szólhatok a parlamenthez, mind az etiópiák számára, mind az EU kapcsolatét, illetően Etiópiával. több száz ember halt meg valószínűleg, miután a biztonságiak rájuk lőttek, és könyvgázbombát vetettek be. A az oromi etnikai csoport ellen léptek fel. Óriási dühöt váltott ki ez a sok halálos áldozat a kormány ellenes tüntetések során, úgyhogy az emberek megtámadták a középületeket, magántulajdont. Október 9-én Etiópia miniszterelnöke 9 hónapos szükségállapotot hirdetett be 11 hónapos kormányellenes tüntetés előzte meg ezt az eseményt, akik új tervet szeretnének Addis Abebában a fővárosban, de hát sajnálatos módon a korábbi évek során is voltak már törekvések arra, hogy eltávolítsák a fővárosból az egyes etnikumokat. A biztonsági erők brutális fellépését is elítélték a tüntetők, illetve tüntettek az ellen is, hogy az oromiakat évtizedek óta a társadalom peremére sorították. Nagyon sokan veszítettek el barátokat, családtagokat, vagy meggyilkolták őket, vagy letartóztatták őket, vagy eltűntek. Júliusban is felvetődött az etnikai identitás kérdése, illetve a gazdasági érdekek jelenléte. A kormány brutális fölépése továbbra is folytatódott, és augusztusban a biztonságiak egy véres hétvége során több mint száz ember gyilkoltak meg. Folytatódott a tüntetés, és a Human Rights Watch szemtanúja volt annak, hogy a biztonságiak milyen szélsőséges erőt vetettek be, és legalább 500 tüntetőt gyilkoltak meg, több tízezer embert tartanak fogva, anélkül, hogy bármilyen bírósági eljárás indulna meg ellenük. Ugyanaz a katonai erő kellene, hogy visszaállítsa a rendet most, akik ugyanezeket az atrocitásokat elkövették. Emberjogi válság alakult ki, amióta ez a kormány hatalomra került. Az etiópiak nyomást akarnak gyakorolni a kormányra, hogy az emberi jogokat tiszteletbe tartsák. Az EU-nak pedig vezető szerepet kellene ebben fölvállalnia. Mi történt egy éjszaka során? A kormány rendszeres kalkulált lépéseinek következménye volt ez, amikor is az alapvető jogokat el akarták nyomni. A békés tüntetéssel szemben léptek föl. Afrikában a vezető újságírók egyszerűen nem írhatnak szabadon, vagy cenzúrázzák saját magukat, vagy letartóztatják őket, vagy el kell, hogy meneküljenek onnan. Aki a az emberi jogi szervezeteknek vagy az újságíróknak információt szolgáltatnak, gyakorta letartóztatják őket a szociális including German broadcaster A közösségi médiákhoz való hozzáférés korlátozott mértékű, és csak arról olvashatunk, hogy szélsőségesen lép fel a kormány. Most is blokkolja a kormány az internethez való hozzáférést. 2009-ben a kormány a civil szervezetek felépését is komolyan korlátozta, akik az emberi jogokkal foglalkoztak. A terrorizmus elleni törvény is 2009-ben született meg, amelynek segítségével ö, nagyon sok újságírót, aktivistát ö, börtönöztek be. A, a bíróságok sem rendelkeznek politikai jellegű ügyekben függetlenséggel. 2015 májusában a választások során ö, született meg az új kormány, ahol egyetlen ö, mandátumot kapott csak a nem kormánypárti képviselő. Tehát 6%-ot. A tüntetéseket is ö, korlátozzák a kormányszervek. A, az emberek nem is mernek tüntetni, mert félnek a kormánytól. Ez éveken keresztül így folyt. Aki tiltakozik, az gyorsan eltűnik. Akik pedig kimennek az utcára, ahogy ezt már ezrek tették, gyakorta az erőszakkal kell szembenézniük. Mi a helyzet a kormány politikával? nem nagyon lehet szembe menni a kormány elképzeléseivel. Az uralmon levő párt nagyon gyorsan elbánt az ellenzékkel. Például 2015 márciusában 7 embert tartóztattak le Nairobi-ban. Aztán további kollégákat azzal vádoltak, hogy terrorista cselekményekben vettek részt több hónappal azelőtt a Világbanknál fordítóként dolgozott Etiópia nyugati részén. A Human Rights Watch és mások is dokumentálták azt, hogy az ott élőket más területre kényszerítették, vagy a szomszédos országokba kellett, hogy meneküljenek. Volt egy olyan program, amelyet a Világbank, az EU és mások is finanszíroztak sajnálatos módon. Ennek a fordítónak az példája teljesen jellemző, másokra is igaz. Nagyon sok embert tartóztattak le, raboltak el, vagy kínoztak meg és közöttük tanárok, kormány tisztviselők, újságírók találhatók meg például. Vannak olyan EU alapok is, amelyet a, amelyeket a kormányszervek nem megfelelően használnak fel, oda ideértve a munkák, munkahelyekhez való hozzáférést, a, a, a növényvédőszerek alkalmazását, stb. stb. stb. Az EU-nak monitorozni kellene a helyzetet Etiópiában, hogy mi történik a támogatással. Az EU fejlesztési rendszere nagyon fontos a szegénység megszöntetésében Etiópiában, de ugyanakkor sajnálatos módon van egy mellékhatása is, amelyek segítségével a kormány elnyomó tevékenységét elősegíti. Sajnálatos módon nincs lehetőség arra, hogy nyitott párbeszédet folytassanak a kormányjal az ellenzék képviselői. Az emberi jogok egyszerűen nem egyáltalán nincsenek tiszteletbe tartva. A partneri kapcsolatok is kockázatosan alakulnak, beleértve a migrációs rendszereket az EU fellépése sajnálatos módon nem azt a célt szolgálja, mint amit kellett volna. Januárban például erő, igen erőteljes erő, állásfoglalást fogadott el itt a parlament Etióbál kapcsolatban. Sajnos nagyon sok politikai hatás eddig nem volt. Ezért ma a nemzeti parlamentekkel együtt arra kérjük Önöket, hogy az EU erőteljes és sürgős fellépést eszközöljön Etiópiában, hogy ne mélyedjen el a válság Etiópiában. A szólásszabadság, a gyülekezési szabadság korlátozása a kormány tervei között található mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság biztosítva legyen, és arányos legyen a kitűzött célokkal. Az egyes etnikumok képviselőit, vagy szociális, illetve vallási csoporttagjait egyszerűen megbélyegzik. brutális elnyomásra kerül sor, hogyha az emberek tiltakoznak. Három fontos dolgot tehetne az EU. Először is. Továbbra is nemzetközi nyomozást kellene folytatni az oromi régióban, hogy mi történt ott 2015 óta, illetve a közelmúltban bekövetkezett halálos áldozatok vonatkozásában. Az állásfoglalás az első ilyen pozitív lépés ebbe az irányba. Illetve az ENSZ képviselőt is arra kellene ösztönözni, hogy bejuthassanak az országba. 2007 óta ugyanis senki nem juthatott be az országba az ENSZ részéről pedig az emberi jogi tanács ö, alelnöki tisztjét ö, tölti be most Etiópia. Bekeli Kereba ö, ellenzéki vezető ö, esetére szeretném felhívni a figyelmet. Nem szabad erőszakos ö, megközelítéset alkalmazni, őt 2015-ben tartóztatták le, és még mindig nem emeltek vádat ellene. Harmadsorban a kormány korlátozásait kellene felszabadítani mindenféle téren, ami az emberi jogokra, a szólásszabadságra és közösségi médiákra vonatkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megint az afrikai, a kelet-afrikai osztály vezetőjének, Claudia Figinek adnám meg a szót a külügyi szolgálattól 5 percben. Köszönöm szépen. És nagyon köszönöm Felix von prezentációját. Mindannyian olvastuk a jelentést, a Human Rights Watch, az Amnesty International és más nemzetközi szervezetek részéről, hogy milyen az emberi jogok helyzete Etiópiában, és egyet tudunk érteni abban, hogy komoly aggodalomra ad mindez okot. Továbbra is hosszasan vitatkozunk a helyzetről az etiópiai féllel Addis Abebában, illetve itt is minden lehetséges fórumon, és arra szólítunk fel, hogy inkluzív párbeszéd folyjon annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni a helyzet súlyosságát és okait. Tudjuk, hogy az etióp kormány egy ideje maga is elemzi a helyzetet, megpróbálja feltárni a gyökereket. Az elnök beszédében is ez részben megnyilvánult a parlament előtt. Arról szólt, hogy mit lát fő oknak emögött a helyzet mögött. Világos, hogy az eddigi válaszok az etióp lakosság legitim aggájainak megoldására nem kielégítőek, ezek nem felelnek meg az emberek elvárásainak, és nem érzik úgy, hogy egyáltalán figyelembe vették volna az aggájaikat. Azt tapasztaljuk, hogy az ilyen belső gondolkodás, elemzés ellenére továbbra is folytatódnak a lázongások, a tüntetések, ezek átterjedtek az ország különböző részeire, és egy új szintjét tapasztaljuk az erőszaknak a közelmúltban. Hallottunk erről nagyon drámai és tragikus fesztiválról, amit eltapostak, és több halálos áldozatról beszélhetünk a magánberuházásokkal kapcsolatos érdekek is sérülnek. Több tagállamunk beruházását idegenforgalmi objektumokat támadtak meg, és a foglalkoztatást kellene emelni, fokozni. azt hiszem, hogy mindezek a jelenségek is jól jelzik, hogy mennyire frusztrált a lakosság, különösen a fiatalok. A kormány úgy döntött, hogy mindenre válaszul a hétvégén bevezette a szükségállapotot, és erre egy nyilatkozatban reagáltunk, felszólítva a kormányt, hogy mindenkor tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Különösen fontos, ez akkor, amikor a szükségállapot bevezetése került, hogy az emberi jogok mindazonáltal érvényesüljenek. És felszólítjuk a kormányt, hogy folytasson párbeszédet a hangadókkal, és ez egy valós párbeszéd legyen, ugyanis az emberek egyre frusztráltabbak, egyre kiábrándultabbak, és úgy látják, hogy nem tudnak hangot adni a különböző sérelmeiknek. Számos kétoldalú vitát, megbeszélést folytattunk az etióp hatóságokkal, Etiópiában, Brüsszelben és másutt hol erőteljesen hangot adtunk ezen aggodalmainknak, illetve annak, hogy szoros figyelemmel fogjuk kísérni azt, hogy a szükségállapotot a gyakorlatban hogyan valósítják meg. Ugyanis egyértelmű elkötelezettségnek kell lennie a tekintetben, hogy a társadalommal megtalálják a hangot. A miniszterelnökkel az úgynevezett 8-as cikk szerinti párbeszédet megkezdtük, a közelmúltbeli eseményekről, illetve a szükségállapotról. Továbbra is, mint ahogy említettem, szoros figyelemmel kísérjük az eseményeket, különös tekintettel a szükségállapot megvalósítására, ez ugyanis rendkívül fontos, és mi meg vagyunk győződve arról, és minden lehetőséget megragadunk, ahhoz, hogy egy olyan párbeszéd érvényesüljön, ami tényleges párbeszéd, és igyekszünk egy olyan álláspontot érvényesíteni, ami az értékekre, elvekre épül, és ezeket minden egyes találkozón igyekszünk hangsúlyozni. Úgy gondoljuk, hogy a helyzet nem tud javulni, hogyha az erőszak uralkodik el. Ezt az üzenetet mindenféleképpen el kell mondanunk. Azt is meg kell néznünk, hogy mindez hogyan hat ki a kétoldalú kapcsolatainkra Etiópiával. A szükségállapot bevezetése óta még nem volt időnk, hogy átfogóbb konzultációt folytassunk a tagállamokkal. Ez most van folyamatban. Egyértelmű, hogy mindez kihatással lesz a kötelezettségvállalásunkra, illetve az Etiópiával való kapcsolatunkra. És egy szót engedjenek meg a stratégiai kötelezettségvállalásról, amit Juncker úr az idén írt alá. Ez a stratégiai kötelezettségvállalás egy keretet teremt, ahhoz, hogy elmélyüljön a párbeszéd különböző területeken, és az emberi jogi kérdések az egyik ilyen terület. Egyelőre még nem került sor ennek a megvalósítására, ugyanis a gyakorlati átültetés időt vesz igénybe. Minden esetre egy nagyszabású üzleti rendezvényre került sor, kerül majd sor november közepén. Ez elhalasztásra került. Egyébként erről már az etióp félel is tárgyaltunk, ugyanis úgy döntöttünk, hogy most nem ez a megfelelő idő, hogy az európai beruházásokról szóljunk, ugyanis ez a jelzés teljesen ellentétes hatású lenne, és nem megfelelő hangot ütne meg. Tehát egy másfajta úton kell a párbeszédet folytatnunk. Minden esetre a stratégiai kötelezettségvállalás egy fontos eszköz, és megállapodtunk Etiópiával, hogy az emberi jogi párbeszéd lesz az első, amit aktiválunk, remélhetőleg magas szinten tudjuk majd ezt Addis Abebában lefolytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem akarok senkit se sürgetni, de sajnos fél tizenegykor be kell fejeznünk. Addig Hans Stolbert szeretném meghallgatni, aki a kelet-afrikai stratégiával foglalkozik, a DEFCON-nál. Kérem, hogy röviden szólaljanak fel, mert a képviselőknek is szeretném megadni a szót. Tudom, hogy nem szép dolog félbeszakítanom önöket, de sajnos nincs sok időnk. Uh, uh, Köszönöm szépen, és rövid leszek. Azt hiszem, hogy Claudia, a kollégám, akivel szorosan együttműködök, már több mindent elmondott, ami a segítségnyújtást illeti. Egyértelmű, hogy a külügyi szolgálatnál dolgozó kollégáink által definiált stratégiát követjük, és a fejlesztési programjainkat, projektjeinket kiigazítjuk, hozzáigazítjuk a folyamatban levő politikai iránymutatásokhoz. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a fejlesztési együttműködés fő alapja a partnerség, ez az, amit nagyon komolyan veszünk, és úgy gondolom, hogy az etióp kormányjal együtt egy olyan folyamatot támogattunk, ami jelentős fejlesztési előnyöket jelentett már eddig is az etióp népnek. Idén nagyon súlyos az asszály, hogyha ennek a hatását összevetjük a a 83-85-ös helyzettel, akkor azt kell mondjam, hogy megfelelő fellépésre van szükség, és ez is jelzi, hogy az etióp kormány milyen komoly erőfeszítést tett a fejlesztés terén. Nem szeretnék most belemenni a részletekbe a különböző programokról, tisztában vagyunk az elhangzott aggályokkal, és ezeket fel is jegyeztük és éppen ezért az említett program támogatásával felhagytunk. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy noha szorosan együttműködünk a kormányjal, az összes programunk célja az etióp nép támogatása. Etiópia volt eddig a fő kedvezményezettje a, az új öm, szükséghelyzeti vagyunk ez alapnak 97 milliót különítettünk el eddig Etiópia számára, és a legrászorulóbb helyzetben levő embereket kívánjuk megsegíteni, a menekülteket, illetve azokat, akik, akiket leginkább sújt az asszály, valamint akik emiatt kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. Etiópia a fő kedvezményezettje a 11. CDF programnak. Az év végéig körülbelül 500 millió eurót különítettünk el, tehát folyik a program, halad előre, úgy, ahogyan azt a programozási dokumentum is tartalmazza. Ez a dokumentum egyébként jelentős pénzügyi rendelkezéseket is tartalmaz a kormányzat, illetve a civil társadalom támogatására. Etiópiában itt egy olyan keretben dolgozunk, amely némileg korlátozza a lehetőségeinket. Ezt nem akarom elutasítani, de úgy gondolom, hogy a kormányzat is megérti azt, hogy a civil társadalom erősítése egy rendkívül fontos prioritás számunkra, és ezen dolgozunk és mivel kevés az időm, elnök asszony, itt le is zárnám. Eh, Köszönöm, és most néhány perc erejéig Beatrice Mierzsének is megadnám a szót, aki a DG eko tól jött, parancsoljon. Thank you very much. I will be, uh... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy ahogy önök is tudják, továbbra is semlegesnek, függetlennek és elfogadatlannak kell maradnunk, hogyha humanitárius segítségnyújtást a továbbiakban is folyósítani szeretnénk. Nagyon röviden. Itt megint csak az emberi jogok válságával kell szembenéznünk. Ezt nem lehet humanitárius válságnak nevezni, de nyilván folyik az is Etiópiában. Az élelmiszer ö, ö, hiányt jelentették, ö, egyetértek. A nyínyó a hatását sem szabad elfelejteni, aminek még mindig érezzük a jelentőségét. több mint 17 millió embert érint az élelmiszer hiány. 9,7 millió embernek volt szüksége humanitárius segítségnyújtásra. A kormány által vezetett programok segítettek rajtuk főleg. Etiópiában nagyon sok az otthonát elhagyni kényszerülő ember több ezer emberről van szó, több százezer emberről, különböző okoknál fogva, belső összecsapások miatt, de az élelmiszerhiány miatt is természetesen. És hallottuk azt is, hogy milyen mértékű a menekült válság. Etiópia az egyik legnagyobb, sőt legnagyobb befogadó ország, dél-szudániaiak, Szomáliából érkezőek ö, ö, találhatók elsősorban itt. Csak annyit szeretnénk még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az eritreiaktól eltekintve itt nem migránsokról van szó, hanem menekültekről, akik általában konfliktusos helyzetből menekülnek hazájukból, és készek visszatérni, hogyha saját hazájukban a helyzet rendeződik. Természetesen nem vagyunk naivak. És amikor azt mondom, hogy semlegesnek, függetlennek és elfogadtanak kell maradnunk, nyilván közelről monitorozzuk a helyzetet, hiszen sürgősségi állapotot hirdettek, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a helyzet a humanitárius partnerekkel, hozzáférnek-e ehhez a területhez. Erre mindenképpen szükség van, ezt fel kell mérnünk, és szeretnénk monitorozni projektjeinket, tehát szeretnénk, ha hozzáférhetnénk közvetlenül ezekhez a helyekhez, mert egyébként le kell állítanunk a felépést. A második fontos dolog a biztonság. Egyelőre nem hallottunk eh, semmiféle problémáról ezen a téren, de amennyiben ez így van, azonnal fellépünk. Ami a finanszírozást illeti 165 millió eurós összegről van szó. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig a Fejlesztési Szakbizottság elnökének, Linda McEvennek adnám meg a szót. Time pressure here, so I'm gonna be very... Miután szorít az idő, nagyon rövid leszek. A DEF DEFCO főigazgatóságtól hallottuk, hogy Etiópia részesül a legnagyobb összegű támogatásban. Mindenkinek érdekében áll, hogy Etiópia stabil ország legyen, stabil partnere az Európai Uniónak, de vannak az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatosan komoly agályok. Minden kormány tudja, hogy van ellenzék, létezik ellenzék, És ez az élet szerves része el kell fogadni tényként. Tudjuk az elnyó hatását, tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet számos tekintetben Etiópiában, ugyanakkor azt hiszem, hogy önsorsrontó lenne, ha nem ismernék el azt, hogy az ellenzék egy normális tény, és ezt békésen, demokratikus módon kell kezelni az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt ezt a meghallgatást ma megtartani, és reméljük, hogy ez az üzenet eljut az etiópiaiakhoz, és közösen egy demokratikus és stabil Etiópiát tudunk teremteni, ami jobb életet jelent majd az ott lakók számára. ezt Köszönöm, ketten jelentkeztek még, Gómez és Lochbiller hogy mindenkinek egy percet tudok adni. Önök nagyon jól tudják kezelni azt az egy percet. Én szeretném, naif. szeretném azt hinni, hogy naívak a bizottságnál, máskülönben azt volnék kénytelen állítani, hogy hazudnak. Az etiópiai helyzet tényleg annyira szörnyű, mint ahogyan Heorn úr elmondta. Ez nem egy demokratikus ország. Csak a Front National tagja minősítette azt egy fiatal demokráciának, ahogyan azt a külügyi szolgálat is mondta. Ők gondolkodnak Etiópiáról, mint demokratikus országról. Ez egy olyan ország, amely jogszerű a amely, amelyben jogellenes a kormány, így jutott hatalomra, gyilkolja az embereket. Tehát felháborító, hogy ilyen nyilatkozatokat adnak ki, mint eh, amilyeneket eh, mint amilyet közre adtak, mondván, hogy a parlament a párbeszéd helyszíne, illetve a szükségállapot eh, az emberi jogokat támogatja, amikor pontosan azok jogsértéséről van szó és az ajánlás, amelyet Félix Horn is megfogalmazott, valóban az Európai Uniónak arra van szüksége, hogy támogassa az elnyomás pártatlan kivizsgálását és a szükségállapot feloldását, ahogyan azt Hornul is megfogalmazta, és az internet, illetve a média feletti korlátozások megszüntetését is követelnünk kell, valamint az ellenzékiek szabadlábra helyezését. Tegnap is ez következett még be, amikor Merkel asszony a szükségállapot ellenére, mindannyiunk közös szégyenére ellátogatott az országba. Elnök elég egyértelműen fogalmazott, azt hiszem. Köszönöm, Pilar asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor egy kérdést tennék fel Horn úrhoz a Human Rights Watch részéről. Nagyon jó tájékoztatást adott az oromok helyzetéről. Az ugadénokról is tudna tájékoztatni bennünket? A második kérdésem pedig, az EU közleménye valóban teljesen figyelmen kívül hagyja a valóságot. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió egyáltalán nem felel meg a saját elvárásainak, nevezetesen nem nevezi nevén az emberi jogok megsértését. A külügyi szolgálatnak pedig ezt a politikát meg kellene változtatnia, Említették a német kancellár utazását. Öt afrikai állammal kötött az Európai Unió migrációs partnerséget. Ezek közül most Mali, Niger és Etiópia szerepelt eddig a a listán, ahova ellátogatott Merkel kancellár. Azt gondolom, hogy ennek hátterében az áll, hogy az ember nem nem fogalmaz meg bírálatokat, azért mert azt várja el Etiópiától és más országoktól, hogy tartsák a határaikon belül a migránsokat és a menekülteket. Hogyha így, így viszonyul az Európai Unió ezen országokhoz, nem teszi lehetővé az emberi jogok megsértésének bírálatát, akkor azt hiszem, hogy itt nagyon nehéz idők következnek az Emberi Jogok Albizottsága számára, hiszen az emberi jogok sértése nem szűnik meg csak azért, mert nem beszélünk ezekről. Köszönöm. Köszönöm, Lochpiller asszony, Verzsia asszony, majd Adaktus, először Verzsia asszony, majd Adaktus képviselő. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csak szeretném megismételni, amit a kollégák elmondtak. Gomez és Lockpiller asszony, köszönet eh, Porn úrnak a prezentációjáért, és eh, én is csak megismételném azokat az aggályokat, eh, amelyek elhangzottak a szükségállapottal kapcsolatosan, figyelemben az elmondottakra, hogy mi vezetett, mi vezetett a szükségállapot bevezetéséhez tisztában vagyok minden intéssel, amit itt hallottunk, a bizottság és a külszolgálat részéről. Minden esetre ennek az óvatosságnak megvannak a korlátai. Már korábban is hallottuk, hogy az afrikai országok nem igazán érzik át, hogy Európa számára mit jelent a migráció, az emberek ottani áramlása gyakorlatilag összehasonlíthatatlan azzal, amit mi itt Európában tapasztalunk. És az különösen feltűnt, hogy amikor a választások eredményeként 100%-os mandátumot kap a parlamentben, ez is megkérdőjelezhető. Ez mindenféleképpen már egy vészcsengőt be kell, hogy indítson. Ezeket a vészcsengőket azonban némi fenntartással kell kezelnünk. Azt hiszem, hogy amikor az Európai Unió ezt teszi, én csak osztani tudom, amit Anna elmondott, Attól tartok, hogy másképp is kell látni ez, ezt a helyzetet. Aztán van még egy másik kérdésem is mindannyiunkhoz. Amit ön elmondott, tudom, hogy miről van szó, ez az európai finanszírozások nyomon követhetősége. Úgy gondolom, hogy Etiópiában ez különösen fontos, ami a szava hihetőséget illeti az Európai Unió számára, illetve azok számára, akik ott a helyszínen lehetnek és segíthetnek nekünk. Azt gondolom, hogy nagyon sajátos a helyzetünk, ami a munkánkat illeti ezen a téren, és gratulálni szeretnék a két elnöknek, eh, mert úgy gondolom, hogy ezekben a kérdésekben így tudunk előrelépni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, és ha megengedik, akkor svédül folytatom. Én szeretnék egy esetről beszámolni az emberi jogok megsértésére. Egy ismert svéd művészről van szó, aki három éve Etiópiában, börtönben van, és azzal gyanúsítják, hogy bizonyos felforgató tevékenységet folytatott viszont a svéd kormány ártatlannak tartja. A bírósági eljárások is eléggé szokatlanok. Ez az orvos komoly betegségben szenved, és mielőbb vissza kellene, hogy térjen Svédországba. Nem tudom, hogy mit lehet tenni, milyen megoldást lehetne találni ez ügyben. Nos, nagyon súlyos eh, időhiányjal küzdünk, és a zaj is elég nagy itt a teremben, ezért mindenkit eh, megkérnék arra, hogy eh, maradjon csendben. A diplomáciai képviselet, az etióp kormány diplomáciai képviselete is jelentkezett. Megadnám a szót az udvariasság véget két percben. Általában ezt így szoktuk tenni, megadjuk a szót a diplomáciai képviseletnek. Adaktus úr képrése azt hiszem nagyon fontos, nem tudom, hogy tudnak-e már most reagálni erre, ha nem, akkor kérem ezt írásban tegyék meg. Most pedig két percben megadnám a szót az etióp nagykövetségnek. Két percben. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy elismerjem ezen szakbizottság érdeklődését a jelenlegi helyzet kapcsán az országomban, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak, és hogy rendületlenül támogat minket ezek nehéz időkben. E, az EU az egyik legfontosabb fejlődési partnerünk, a migráció, a béke, a biztonság és a klímaváltozás tekintetében. Annak ellenére, hogy Etiópiában elég jelentős gazdasági fejlődés következett be, és hogy az ország egyes részeiben a kormányjal szembeni tüntetések történtek, ez agára ad okot, és minden tüntetést gyakorlatilag béke ellenes erők ejtettek rabul. Számos áldozatot szedtek ezek az események, a tulajdonokban is károk keletkeztek. Az országunkat maximálisan elkeseríti ezen halálesetek száma. Mi Etiópiában demokratikusak vagyunk, és nem akarunk senkit kirekeszteni. Mi hiszünk abban, hogy a az országunknak szüksége van a demokráciára, és tekintettel arra, hogy 18 különböző kisebbség él etnikum az országunkban, ez az egyetlen egy lehetőség ahhoz, hogy egységes országként fennmaradjunk. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy nem importálhatjuk a demokráciát, mi a párbeszédben, a, vita, a tárgyalásokban hiszünk, és erre törekszünk, de nem hiszünk abban, hogy importálhatjuk a demokráciát. A demokráciának belülről kell fakadnia. Mindannyian tudják, hogy mindössze 25 éve gyakoroljuk a demokráciát, és ez alatt az idő alatt igen komoly eredményeket értünk el. 5 országos és hét helyi választásra került sor, minden etnikumnak mandátuma van a képviselőházban, létrehoztuk az ombudsmani hivatalt, az Európai Emberi Jogi Bizottság is kiváló munkát végez, az emberi jogi területén elkövetett sérelmek kivizsgálására. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Óriási kihívások előtt állunk, de úgy érezzük, hogy a tárgyalások révén további eredményeket tudunk elérni. És még egy fél percben reagálnék Felix által elmondottakra, ami az oromi diszkriminációt illeti. Oromia Eh, egy eh, önálló önkormányzattal rendelkező terület, a parlamentben 33%-ban képviseltetik magukat, az államfő, szintén oromi számazású, az országgyűlés eh, elnöke is oroma, a kormánytagok egyharmada is oromi származású, tehát nem tudom, hogy mi, miért beszélhetünk egyáltalán diszkriminációról. A szükségállapotot illetően pedig mindenkit szeretnék biztosítani, hogy a humanitárius segély Etiópiában és az ország különböző képviseleti szervezeteivel való tárgyalás megvalósul. Köszönöm szépen. Very much. We will keep following the... Köszönöm szépen. Követjük a helyzetet, a helyzet alakulását Etiópiában, reméljük az emberjogi helyzet javul. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák, lezárom ezt a